ülésén a FEM és a LIBE szakbizottság most együtt tartják meg ezt a mai ülést. Az első napirendi ponttal kapcsolatban, illetve a napirendel kapcsolatban nem jutott be senki módosító van ezért elfogadottnak tekintem a napirendet. A második napirendi pontunk az európai védelmi vagy távolságtartási határozat. Némi háttérinformáció ehhez a napirendi ponthoz. A sértettek, erőszak sértetjének vagy áldozatainak a védelmét akarjuk garantálni, és a védelemhez fűződő jogokat a nők és gyermekek elleni erőszakot kívánjuk mindenek előtt megelőzni ezzel az új készülő jogszabályjal, és szeretnénk védeni a nők és a gyermekek jogait. Ez az oka annak, amiért a nőügyi és a jogi szakbizottság kompetenciáját egyaránt érinti ez a kérdéskör. A megerősített együttműködés alapján tervezünk együtt megtartott üléseket, és a megerősített együttműködés lehetővé teszi azt is, hogy ilyen együttes üléseket eh, tartson a LIBE és a FEM, FEM eh, bizottság, illetve annak a két elnöke, az az én és López Aguilar eh, úr. Több tagállam tett kezdeményezést egy irányelv elkészítésére, és idén, január 27-én terjesztették ezt elő a parlamentnek. A jelentés tevők egy előző közös ülésen bemutatták a jelentéseiket, és lehetőségük volt arra, hogy meghallgassák a tanács, illetve a bizottság véleményét. Ezen kívül a jogi eh, bizottság, az Európai Parlament jogi bizottságának eh, a eh, véleményét is megkaptuk. Június 4-én az ülésünkön meghatároztunk egy határidőt a módosítók benyújtására vonatkozóan, és egy sor módosító indítvány érkezett. Ezekből most már elég sok kompromisszumos javaslatot sikerült kidolgozni. Most a Libe szakbizottság elnökét, Aguilar képviselőrat kérem, kérdezem, hogy szeretne kiegészítésképpen mondani valamit, hogyha nem, akkor megadom a szót a két jelentéstevőnek. Egy ügyrendi kérdés. Többen az IMKO szakbizottság tagjaiként tízkor egy szavazáson kell, hogy ott részt vegyünk, kérem elnök hogy ezt vegye figyelembe. Köszönöm. Igen, ezt figyelembe fogom venni. Rendben van, akkor a két jelentéstevőnkhöz fordulok, és eh, először Jimenez Bezeril asszonynak szeretném megadni a szót, aki a Nőügyi Bizottság előadója. Köszönöm szépen, elnök asszony! Szeretnék köszönetet mondani Romero asszonynak, a társelőadómnak. Komoly munkát végeztünk, az árnyék előadónak, a titkárságnak, mindenkinek, akivel közösen dolgoztunk, köszönetet mondok. Nagyon fontos e nap azok számára, egy komoly előrelépést jelent azok számára, akikről szól, azaz az sértettekről, az áldozatokról beszélünk, számokra igen Komoly előrelépés ez a mai nap. Köszönöm. Köszönöm szépen. És ezek után Romero asszonynak adom meg a szót, aki a Libe bizottság előadója. También, en primer lugar, agradecer. Köszönöm. Engedjék meg, hogy magam is köszönetet mondjak minden árnyékjelentéstevőnek, akik hozzájárultak ahhoz, hogy a jelentésünk még jobb Köszönöm minden asszisztensnek a tevékenységét, értékes segítségét. Köszönöm a frakciómnak is a támogatást. Igen, komplex volt a téma. Ahogy már az előttem szóló jogosan elmondta társelőadóm, Tereza asszony, Ma különösen fontos a sértettek áldozatok számára ez, az, ez a nap, és reméljük, hogy az üzenet nem majd csak a sértettekhez jut el, hiszen ők majd alkalmazzák ezt a szöveget, hanem a tanács is meghallja üzenetünket, és elfogadja ezt a határozatot, mármint ezt a kezdeményezést. A plenárison még a belga soros elnökség lezárása előtt szeretnénk elfogadni ezt a jelentést. Köszönöm szépen. Mielőtt elkezdjük a szavazást, szeretnék emlékeztetni arra, hogy ez most egy olyan szavazás lesz, amely tulajdonképpen iránymutató, irányadó szavazásnak tekinthető. Ennek alapján ki fog derülni, hogy a tanácssal folytatandó tárgyalásokon milyen irányvonalat képviselünk. Tehát ezt az irányt határozzuk meg most. Elkezdjük tehát a szavazást. Egyes kompromisszum mellette ellene elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hármas kompromisszum, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 27-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 134 mellette ellene elfogadtuk elutasítottuk, bocsánat. 28 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 30-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 4-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 33-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ó, elnézést kérek, az ötös kompromisszum kimaradt. Elfelejtettem szavaztatni az ötös kompromisszumos módosítóról, úgyhogy visszamegyünk erre. Ötös kompromisszum ki van mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. És akkor most megyünk tovább, 33-as, erről már szavaztunk, ezt elfogadtuk, megyünk tovább, 34-es, ki van mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk, 141-es mellette, ellene tartózkodás, elutasítottuk, 142 mellette, ellene tartózkodás, elnézést, ez okafogyott erről Jó, rendben van, akkor mégis szavazunk, tehát a 142-esről ki van mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Most következik a hatos kompromisszumos módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 36-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 146 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 37-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 147-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 148-as, jó, jó, ellenőrizzük. A 147-est elektronikusan ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Látjuk a kivetítőn a szavazás, a gépi szavazás eredményét. Most pedig megyünk tovább, szavazunk a 38-asról mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 7-es kompromisszum mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 151-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 152-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 8-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 157-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 9-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 42-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 43-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 163 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 165-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 164 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Következő okafogyott, szavazunk a 166-osról. Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 167-es mellette ellene tartózkodás azt hiszem jobb, hogyha ezt a géppel ellenőrizzük. Tehát a 167-esről megnyitom a gépi szavazást. Lezárom a szavazást. 31 igen, illetve ez 32, mert López úr is igennel szavaz. 34 nem, 2 tartózkodás, tehát elutasítottuk. 46-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 47-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 168 mellette, ellene, tartózkodás, azt hiszem, ezt is jobb, ha ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. A 168-asról. Lezárom a szavazást. 39 igen, 28 nem, egy tartózkodás, tehát elfogadtuk. 49-es mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 169 mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 49, és kicsit összekeveredett, ellene tartózkodás elfogadtuk. 171 okafogyott, Megyünk tovább a 170-esre. Mellette egy pillanat, ezt itt ellenőrizni kell. 173-asról szavazunk mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 50-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 174 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 51-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 52-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 176 mellette nem, bocsánat, mondja az azt, hogy ez okafogyottá vált, nem szavazunk, hanem a 178-asról mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Most jön a kompromisszumos 11-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 181 mellette ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 182 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 54 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 185 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 56 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 183-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Most jön a 223-as mellette, ellene tartózkodás. Azt hiszem jobb, ha ezt géppel ellenőrizzük, tehát a 223-asról kérem szavazzanak. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 42 igen szavazat született, illetve 43, 28 nem, tartózkodás nem volt, elfogadtuk. Következő 57-es első rész. Három részben fogunk szavazni. Első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette, ja, második részről már nem kell. Igen, okafogyott a második rész. Harmadik részről szavazunk mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 190-es is okafogyott. 191-est visszavonták. Akkor szavazunk 194-esről szavazunk, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 59 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 60-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 195 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 196 mellette ellene tartózkodás azt hiszem, jobb, ha ezt is elektronikusan ellenőrizzük. Szavazunk tehát a 196-osról, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. szocialisták egyel többen vannak, egyel több szavazatot adtak le, egy plusz szocialista szavazatunk volt. Jó, most rendben van? Lezárom a szavazást. Harminckettő, igen. 33 tulajdonképpen a plusz López úr szavazatával, 37 nem, tartózkodás nem volt, elutasítottuk. 197 mellette, ellenem tartózkodás, elutasítottuk. 198 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 199 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 200-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Következő 61-es első rész. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 200 3. mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 201 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 61-es második rész, e, okafogyottá vált, akkor a következő 62-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 63 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 64 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 65 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 205 mellette, eh, bocsánat, ezt el, okafogyott, tehát 66-os, 66 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 67 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 68 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 69 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 206 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 70-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 71-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 72 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 73 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Következő 74 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettőszáztíz harmadik rész mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 75-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 76 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 216 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 215 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 78 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 220 mellette ellene tartózkodás. Hát ellenőrizzük ezt a géppel, megnyitom a szavazást a 220-asról, tehát Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 39 igen szavazattal, 30 nem szavazat mellett elfogadtuk tehát. Következő 79-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 80-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 224 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 225 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Következő a 81-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 226 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 82 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 83 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 227 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 228 mellette ellene tartózkodás Hát ezt ellenőrizzük géppel. 228-asról megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 35-en, 36-an igennel, 33-an nemmel szavaztak, tehát elfogadtuk. Janök Erakész asszony. Úgy tűnik, hogy az egyik módosításom kimaradt, a 219-es. Én biztos vagyok, hogy ön ezt támogatja, úgyhogy erre szeretném megadni a lehetőséget. Egy másodperc türelmet kérem. azt gondolom, pillanat. Először Janakudakis asszonynak szeretnék válaszolni, amit kérdezett. Megvizsgáltuk a mit mondott a 219-es módosítással kapcsolatban. Itt 20 nap a módosítók benyújtásának határideje. Ezt ő nem tartotta be, ezért nem tudtuk befogadni az ő módosító Tarabella úr. Ezt akartam mondani, a 215-ös a 20 napról elfogadásra került, tehát a 219-es okafogyott. Köszönöm szépen, akkor Folytathatjuk a szavazást. 229 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 84 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 85 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 86 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Következő 87-es, három részben szavazunk erről. Első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodás ez okafogyott volt, mondja az elnök asszony. Nem, mégis a második részről kell szavaznunk, tehát 87-es második rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. És a harmadik részről is szavazzunk mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Következő 230-as mellette, ellene, tartózkodás, Hát ezt ellenőrizzük, nézzük meg a 230-asról, megnyitom a gépi szavazást. Lezárom a szavazást. 35-en szavaztak igennel, 34-en nemmel, tehát elfogadtuk. A szavazást már lezártam, és megvan az eredmény. Löving asszony, hogyha felemeli a kezét, majd következő alkalommal, amikor szavazunk, akkor látni is fogjuk, hogy mire akar szavazni. Én rögtön mondtam, rögtön mondtam, legyen velem fair. Szavazunk tovább 88-asról. Mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. Egyes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 89 mellette ellene, ez okafogyott, bocsánat. Következő kettes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 93-as mellette ellene tartózkodás. Hát azt hiszem, ezt jobb, ha ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást a 93-asról. Luling asszony parancsoljon. Ő is szavazott. Lezárom a szavazást. 29 igen, 41 nem, elutasítottuk. Következő a hármas, amiről szavazunk, három mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 12-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 12-es kompromisszumot ellenőrizzük géppel. Megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 65 igen szavazattal. Következő 98-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 5-ös mellette ellene tartózkodás, azt hiszem ezt is kell ellenőriznünk. Az 5-ösről megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 40 igen, 30 nem, elfogadtuk tehát. Hatos mellette, hatos módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 102-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 7-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 8-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 103 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 104 mellette ellene tartózkodás azt hiszem, ezt is ellenőriznünk kell. 104-esről megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 36 igen, 35 nem, tehát elfogadtuk. Megyünk tovább. 106-os. 106-osról szavazunk. Mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Kilences. Három részben szavazunk, első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Harmadik rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Tízes mellette, ellene, tartózkodás, Hát ellenőrizzük. Elektronikusan megnyitom a szavazást a tízesről. Lezárom a szavazást. 38 igen, 31 nem, elfogadtuk. Következő 108-as mellette, ellene, tartózkodás. Azt hiszem, ezt is jobb, ha megnézzük géppel is. Ó, a tízest elfogadtuk, akkor ez okafogyott, és a 109-essel folytatjuk. 109 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 11-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 15-ös mellette, ellene, tartózkodás, ezt ellenőriznünk kell. A 15-ösről megnyitom a szavazást. Lezárom. 40 igen, 30 nem, egy tartózkodás, elfogadtuk. Megyünk tovább, 112 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 12 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 13 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 111 mellette, ellene, tartózkodás. Ezt azt hiszem ellenőriznünk kell. 111-esről megnyitom a gépi szavazást. Lezárom a szavazást. 38 igen, 31 nem, elfogadtuk. 14-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 114 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 113 mellette, ellene, tartózkodás. Azt hiszem elfogadtuk. Ellenőrizzük? Jó, ellenőrizzük. 113-asról géppel szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 40 igen, 31 nem, tehát elfogadtuk. Következő tízes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 16-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 115 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk.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 Lezárom a szavazást. Elfogadtuk, mégpedig 64 igen szavazattal, egy nemmel, hat tartózkodással. Varma gratulationer till våra båda rapportörer som har gjort ett väldigt... Köszönöm szépen, gratulálok a jelentéstevőnek, aki kitűnő munkát végzett. Gratulálok mindenkinek, aki azért munkálkodott, hogy az erőszak áldozataival vált személyek számára további védelmi biztos, intézkedéseket biztosítsunk. Meg szeretném köszönni a LIBE szakbizottság elnökének és természetesen eh, a mi szakbizottságunk munkatársainak a kitűnő együttműködést ezen közös ügy kapcsán. Köszönöm szépen még egyszer. Um, kérem, mindenki foglalja le helyét. Folytatjuk a nőbizottság ülését, és kérem, hogy azok a kollégák, akik nem akarnak itt részt venni, azok hagyják el a termet.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 Då återupptar samutskottet sitt sammanträde. Folytatjuk a Nőjogi Bizottság ülését. Hármas. Pont a napirend elfogadása. A 12-es pontról való vitát elhalasztjuk, mert az illetéki szakbizottság az időtervét a napirendjét módosította. Van-e más módosítás? Nincsen, ilyen módon elfogadtuk a napirendet. 4. Az elnök közleményei. Hát én vagyok az elnök. Ezért tájékoztatom önöket, hogy az ENSZ főtitkára, Michel Basilecet nevezte ki, Csille volt elnökét. A UN Women főosztály vezetésére az ensz belül. Ennek a főosztálynak a mi szakbizottságunk vezetője pedig ezen új ENSZ főosztály vezetőjének gratuláló levelet fog írni. Ötös pont a, követke, a július 14 i ülési jegyzőkönyvének elfogadása, amennyiben a mai ülés befejezéséig nincs ezzel kapcsolatban megjegyzés, akkor a jegyzőkönyvet elfogadottnak tekintjük. Hatos pont. Az elnök közleményei a koordinátorok ajánlásairól. Tehát én vagyok az elnök. A koordinátorok ülése tegnap került megtartásra, és uh, itt a szakképzés területén zajló európai együttműködésről egy jelentést osztottunk ki, valamint a Foglalkoztatási Szakbizottság számára egy véleményt is készítünk, melyben a szociálpolitika kérdéseiről lesz szó. És nem csak ezekről, hanem a munkaerőpiac és a szociális normák kérdéséről. Ezeket pedig bemutatjuk természetesen a bizottságnak. Ugyanígy járunk majd el a pénzügyi, pénzintézetek felügyelete kérdésében is. Ami pedig az önállók biztosításával kapcsolatos hatástanulmányt illeti, az elnök egy, tehát én egy eh, levelet fogok írni az illetékes szakbizottságnak ebben az ügyben, tehát jelentés nem készül. A 2011-es munkaprogramról is eszmét cseréltünk, és úgy döntöttünk a koordinátorok ülésén, hogy a meghallgatásokat, meghallgatásokon a következő témákkal foglalkozunk. Gyermekeiket egyedül nevelő anyák, nők és éghajlatváltozás, Törökország, egyenjogosítás, valamint a nők helyzete a háborús és konfliktusos helyzet zónákban és helyzetekben. Ezek a meghallgatások témái. Úgy is döntöttünk, hogy következő delegációs utakat hajtjuk végre 2011-ben. Varsóba utazik egy delegációs látogatás a lengyel elnökség előkészítése során, egy másik út során Dániába utazunk, és itt is részt veszünk az elnökség előkészítésében, valamint Horvátországba is elutazunk. Úgy gondoljuk, hogy Palesztinába is el kellene utaznunk. Ezen felül úgy döntöttünk, hogy a 2011-es Nemzetközi Nőnapra egy témát is kiválasztunk, ez pedig nem más, mint a nők szerepe a jövendőbeli Európai Unióban. És e vita során külön ki szeretnék tekinteni a nők szerepére a jövendőben kialakuló külpolitika keretein belül. Végezetül a koordinátorok úgy döntöttek, hogy a szakbizottság elnöke, aki én vagyok, egy levelet ír az Európai Bizottságnak, az anyasági irányelv hatástanulmányával kapcsolatban. Kíváncsiak vagyunk a bizottság véleményére, az Európai Bizottság véleményére, és megállapítottuk azt is, hogy mindez azon feltétel mellett történhet, hogy nem csúszunk ki az időből, tehát a októberi másodikon sikerül ezt a témát megvitatni. Ennyit tehát a tegnapi koordinátori ülés eredményeiről. Most pedig a hetes napi rendre pont, pontra térünk rá, a reklámok hatása fogyasztói viselkedésre. 2010 márciusában a koordinátorok ülésén úgy döntöttünk, hogy a belső, az IMCO szakbizottság számára egy véleményt fogalmazunk meg, mely a reklámok hatását vizsgálja a fogyasztói viselkedésre. Papadopoulos asszony volt a vélemény előadója, ezért meg is adom neki a szót, tessék. Köszönöm szépen. Melegen, szívből köszönetet szeretnék mondani minden eh, képviselőtársamnak, minden eh, eh, olyan árnyék jelentéstevőnek és frakciónak, akik hozzájárultak 40 módosítójukkal a reklámok hatása a fogyasztói viselkedésre című véleményemre, véleményemhez. A célom, célunk az, hogy milyen pozitív elemeket tartalmaz a nők személyiségének tiszteletben tartása klisék, sztereotípiák nélkül. Úgy gondolom, minnyáján hozzájárulhatunk ahhoz, hogy itt javítottuk a szöveg minőségét, köszönöm a bizottság titkárságának és minden asszisztensnek a hozzáadott munkát. Nyolc kompromisszumos módosító született, remélem, hogy a szavazáson mindenki támogatni tudja ezeket. Köszönöm. Köszönöm, Papadopoulos asszony. Szavaznunk, szavazunk. Egyes kompromisszum mellettem, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellettem, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellettem, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. Négyes kompromisszum mellettem, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 15-ös, mellettem, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 18, mellette, ellene, tartózkodás, elutas, elfogadtuk. Ötös kompromisszum, ki támogatja, ki ellenzi, ki tartózkodott, elfogadtuk. 23-as, ki van mellette, ki van ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hatos kompromisszum ki támogatja? Ki ellenzi? Tartózkodás, elfogadtuk. 28-as mellettem. Elnézést, akkor hatost leellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Kilence mellette, tizenegyen ellene elutasítottuk. 24 mellettem, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. 25-ös, mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. Rözsöté kiabálja be valaki, tehát elutasítottuk. 25-ös ellenőrizzük le, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Valóban elutasítottuk. 12-en szavaztak ellene, 9 -e mellette, tehát elutasítottuk. 26-os mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 27-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 28 ki támogatja. Ki ez, aki ellenzi? Tartózkodik-e valaki? Azt hiszem, le kell ezt ellenőriznünk a 28-asról. Megnyitom a szavazást. melyet most ezennel lezárok. elutasítottuk, 12-9 ellenében elutasítottuk. 29-es kitámogatja. Ellenzi tartózkodik előfogadva. 7-es kompromisszum, ki van mellette, ki van ellenem. Tartózkodás. Elfogadtuk. 7-es kompromisszum, akkor erről szavazunk elektronikusan, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Valóban elutasítottuk 11-en ellene, 9-en mellettem. Elutasítottuk. Ilyen módon a 30-as módosítóról szavazunk, megnyitom a szavazást mellette, ellene, elutasítva. Hármas, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 31-es kitámogatja, ki ellenzi tartózkodás, elfogadtuk. Nyolcas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 33-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 34-es mellette, nem. Ellenőrizzük le a 33-as rendben van, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 11-en mellette, 12-en ellene. Elutasítottuk. 34-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 35-ös mellettem, ellene, tartózkodás, elutasítva. 36-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 37-es, Elnézést, elnök asszony, megismételhetjük a szavazást? A 35-ösről, a Kosta módosítóról? Köszönöm szépen. Mert meg szeretném kérni, hogy ismételjük meg ezt a szavazást. Tisztelettel kérem erre. I'm so sorry, Mrs. Elnézést kérek, Matéra asszony. Ám amikor megadtam az eredményt, akkor utána már nem nyithatjuk meg újra a szavazást. Sajnos ezt, ezt mondja a házszabály. Tovább megyünk. Elnézést kérek, de a FAM szakbizottság ban már történt olyan, hogy megismételtük a szavazást. Vannak kollégák, akik ezt igazolhatják. A legutóbbi szavazáson történt ez. Igen, igen de hát az egy technikai probléma volt. Most viszont teljesen világos a helyzet, tehát egész egyszerűen tovább kell folytatnunk a szavazást, és a 37-esről szavazunk, ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodás elutasítva. Matér asszony, tessék parancsoljon. Perché mentre stavo, ero, ero un attimo distratta, lei... Kicsit elkalandoztam, nem szavaztam és most sem, úgyhogy kollégáimmal beszélgettem éppen a szavazás eredményéről, úgyhogy most még az eredményt nem mondta ki az elnök asszony, ugye újra kezdhetjük. Szavazhatunk a 37-esről, elektronikusan megnyitom a szavazást a 37-esről. Vote is closed. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 9 mellette, 10 ellene. 39 mellettem, ellene, tartózkodás, elutasítva. Ellenőrizzük le, megnyitom a szavazást. The vote is closed. And it's... Lezárom, elfogadtuk tizen mellette, négyen ellene. Hárman pedig tartoskodtak. Negyvenes módosító mellettem, ellene tartoskodás. Azt hiszem, hogy ezt le kell ellenőriznünk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Egyértelmű az eredmény, húszan mellette, hárman ellene. Elfogadtuk. Egyes módosító, megnyitom a szavazást. Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. Végezetül a végszavazás. Elektronikus módon megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 20 mellette, 3 ellene Gratulálok! Papadopoulos asszonynak köszönöm szépen! till eh, punkten nummer 8 som är förslag till ändring. 8 pont. Ez az 1976. szeptember 20-i okmány módosítására vonatkozó anyaga az Európai Parlament képviselőinek közvetlen és általános választói jog alapján történő választásáról szól ez a dokumentum. A jelentéstől asszony sajnos már nem tudott eljönni, és ezért Tomzon asszonynak adom meg a szót. Parancsolja! Uh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Gurmai Zita nevében felszeretném olvasni az ő észrevételeit a szavazás <clears throat> előtt. A ő felel a gender mainstreaming ügyért az Alkotmányügyi Bizottságban, és ezért az Európai Parlament választ, tagjainak választására vonatkozó szabályok módosítására módosítókat tesz ez a DAF jelentés. Azért, hogy a gender szempontot megerősítse, ezért négy módosítóra tesz javaslatot. Az egyik javaslat az, hogy legalább mm, mm, legalább ö, két egymás követő jelölt ne legyen ugyanazon ö, nem tagja, valamint minden nem legalább 40%-kal képviseltesse magát. Ezen felül pedig a nők és az etnikai kisebbségek képviselete érdekében a gender reprezentációt kéri, valamint az etnikai kisebbségek jelöltjeit szeretné megjelentetni a listán, végezetül pedig a várandós vagy nemrég szült európai képviselők leváltását szeretné kizárni, és időleges helyettesítésükre tesz javaslatot a szülési szabadság vagy a gyermeknevelés idejére. Köszönöm. Köszönöm, Thompson asszony. Bauer asszonyé a szó. Thank you so much. Köszönöm szépen, elnök asszony. Kérem, hogy vegye figyelembe, hogy halasszuk el a szavazást erről a véleményről, hiszen tudomásom szerint nagyon valószínű, hogy ezeket a jelentéseket visszavonják, hiszen a fő kérdés nem a listán való gender, tehát nem szerenti képviselet, hanem a fő kérdés az, hogy vagy megegyezünk az Egyesült Európai Listával, vagy sem. Ez egy politikai kérdés. És erről még az AFKO szakbizottság sem döntött. Az a benyomásom, hogy nem tudunk politikai vitát folytatni erről a kérdésről, és úgy tűnik számomra, hogy túl korai volna. Ebben a kérdésben most döntenünk. Uh, Egyetértek az előttem felszólalóval, hiszen amikor ezt megkaptam az asztalomra, nagyon meg voltam hökkenve. Nem is tudtam, hogy megegyeztünk egy európai listában, és hogyha nincsen európai lista, akkor hogyan lehetne ezt kvótákra bontani? Tehát úgy gondolom, hogy erről vitát kell folytatni, uh, ha csak nem született volna egyetértés a lista tekintetében. Tehát úgy gondolom, hogy halasszuk el a vitát. Köszönöm szépen, Dr. Kisasszony. Az AFKO azzal számol, hogy november 9-én szavaznak a szakbizottságban. A koordinátorok úgy döntöttek, hogy a módosító indítványokat közvetlenül az AFKO-nak nyújtsuk be. De természetesen a tagok döntenek arról, hogy szavazni akarnak -e erről a kérdésről ma vagy egy később időpontban. Ezért arra szeretném önöket kérni, hogyha azt kérik, hogy ma szavazzunk, tegyék fel a kezüket. Tehát ki ért azzal egyet, hogy ma szavazzunk? Hogyha úgy gondolják, hogy halasszuk el ezt a kérdést, akkor jelezzék ezt most. Kész fel emeléssel. Tehát még egyszer angolul is elmondom, hogy ha valaki, önök szeretnék elhalasztani a szavazást, ugye? Úgy tűnik, hogy a többség el szeretné halasztani a, ezt a napi rendet. Köszönöm szépen. Önök döntöttek így. Ilyen módon elhalasztjuk a szavazást. för vi går till eh, nästa ärende som är... Eh, Most a következő szavazásra térünk át a bizonytalan foglalkoztatású feltételek mellett dolgozó nők. Itt egy saját kezdeményezésű jelentésről van szó. A koordinátorok úgy határoztak, hogy egy valóban aktuális témáról van szó, a gazdasági tényezőkön keresztül úgy látjuk, hogy a nők bizonytalan foglalkoztatása egyre inkább jelentősé válik társadalmainkban, és igen alacsonyan fizetett állásokról van szó. Tömszen asszony, ami képviselőnk, ő, övé a szó. Tömszen asszony. Egyetértek önnel, igen, fontos jelentésről van szó, azonnal térjünk is át a, azt gondolom, a szavazásra. Köszönöm, Thompson asszony. Angolul akkor most áttérek a szavazásra. Kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodik elfogadva. 20-as mellette ellene tartózkodik, elutasítva. Ellenőrizzük. A 20-as módosítóvra megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. A 20-asról, a 20-ast elfogadtuk, 14-en mellette, 9-en ellene szavaztak. 21-es mellette, ellene tartózkodik, Elutasítottuk. Nem? Elutasítottuk. Megnyitom most eh, a 21-esről ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Igen. 19-en mellette szavaztak, 6-an ellene. 22-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadva. Employment, foglalkoztatási 13-as mellette, ellene tartózkodik, elfogadva. Employment 6-os mellette ellene tartózkodik, elfogadva. Most a hármas kompromisszum mellett kiszavaz ellene tartózkodik, elfogadva. 24-es mellette ellene tartózkodik. Úgy gondolom, ellenőriznünk kell a 24-esről, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 15-en ellene, 8-an mellette szavaztok. Employment 4-es. Okafogyottá válik. Employment 8-as is okafogyott, úgyhogy 27-es mellett kiszavaz ellene, tartózkodik elfogadva. 4-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik elfogadva. Employment 15, mellette, ellene, tartózkodik, elfogadva. 31-es mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva. Ellenőrizzük a 31-es. Tessék, megnyitom a szavazást a 31-esről. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk 13-11 ellenében. 32-es mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva. Employment 1-es, ezt már megszavaztuk, akkor most a 33-asra térünk át mellette, ellene tartózkodik. Úgy gondolom, hogy ellenőriznünk kell. A 33-asról megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Igen. 13 mellette, 11 ellene, elfogadtuk a 33-ast. Employment 7-es mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva. Ötös kompromisszum, mellette, ellene, tartózkodik, elfogadva. Ellenőrizzük az ötös kompromisszumost, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 13-12 ellenében. Most az Employment 3 mellett kiszavaz, ellene tartózkodik, elfogadva. 39-es mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. 40 mellette, ellene tartózkodik, elfogadva. Employment 9-es mellett, ellene tartózkodik, elutasítva. Employment 10-es mellett, ellene tartózkodik, elfogadva. 12-es employment mellett, ellene tartózkodik, elfogadva. Employment 2-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadva. Employment 16 mellette, ellene tartózkodik, elfogadva employment 17-es mellette ellene tartózkodik, elfogadva 41-es mellette ellene tartózkodik, ellenőrizzük a 41-est, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. elutasítottuk. 13-an ellene, 12-en mellette szavaztak. 42-es mellett kiszavaz, ellene, tartózkodik, elf- el- elfogadva. 6-os kompromisszum, mellette, ellene, tartózkodik, elfogadva. Employment 5-ös mellette, ellene, tartózkodik, elfogadva. Kompromisszum 7-es, mellette, ellene, tartózkodik, elfogadva. 47-es mellette, ellene, tartózkodik, elfogadva. Most Elnézést kérek. Elnézést kérek, elnök asszony, de én most a költségvetési szakbizottságban igen hosszan szavaztunk, és ott az elnök lassabban szavaztatott, most pedig olyan gyorsan elnököl az elnök asszony, hogy még a lapot se tudom hajtani, és hát nem tudom követni a szavazást. Kérem, egy picit lassabban szavaztasson elnök asszony. Miért? Egyszerűen azért, mert a költségvetésben nem így elnököl az elnök. Még óriási, hosszú, blokkos szavazásoknál is lassabban beszél az ottani elnök. Elnökasszony válasza, meg fogom próbálni, hogy egy picikét lassabban szavaztassak, de rendben, hát mondják meg, hogy mit szeretnének tőlem, hogy hogy szavazzunk, nekem ez így rendben van. Egy picikét lassabb leszek tehát. De most, ha mindenki figyelmesen hallgat engem, akkor szavazzunk, és most a 48-as módosítóról megnyitom a szavazást mellette, ki szavaz ellene, ki szavaz, ki tartózkodik, elutasítottuk. Ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást a 48-as módosítóról. Remélem, hogy mindenki tudatában van annak, hogy most a 48-as módosítóról szavazom, tehát megnyitottam, de le is zártam a szavazást, és 26-an mellette szavaztak. Ez azt jelenti, hogy elfogadtuk. Most, kedves barátaim, ha megengedik, hogy tovább haladjunk a, módos, a módosítók megszavazásában, akkor én azt javasolnám, hogy most a 49-esről szavazzunk mellette, ellene, tartózkodik, elfogadva. Az egyes mellette, ellene, tartózkodik, elfogadva. Most pedig, ha mindenkinvel, mindenki egyetért velem, akkor az egyes kompromisszumról mellette kiszavaz, ellene, tartózkodik, elfogadva. Ötös módosító mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. Ötösről megnyitom a szavazást. Le is zárom a szavazást. És elutasítottuk. 12 mellette, 14-en ellene szavaztak. Akkor át térünk az employment ára, mellette kiszavaz, ellene tartózkodik, elfogadva. Hatos, employment B, mellette, ellene, tartózkodik, elfogadva. Hetes, mellette, ellene, tartózkodik, elfogadva. Nyolcas, mellette, ellene, tartózkodik, elfogadva. Kilences, mellette, ellene, tartózkodik, elfogadva. Most átérünk a tízesre. Mellette ellene tartózkodik. Ellenőrizzük a tízest. Megnyitom a szavazást. Le is zárom a szavazást. Elutasítva. 13 on ellene szavaztak, 12-en mellette. 11-es módosító. Mellette ellene tartózkodik elfogadva. Dénes employment mellette ellene tartózkodik elfogadva. E employment mellette ellene tartózkodik el, elfogadva. F mellette ellene tartózkodik elfogadva. G Gábor mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 12-es mellette, ellene tartózkodik. Azt gondolom ellenőrizzük a 12-esről, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 18-an mellette, 8-an ellene szavaztak. 13-as mellette ellene tartózkodik. Elutasítottuk. 14-es mellette ellene tartózkodik, elfogadva 15-ös mellette ellene tartózkodik, elfogadva 16-os mellette ellene tartózkodik, elfogadva 17-es mellette ellene tartózkodik, elfogadva. Employment C, cél mellette ellene tartózkodik, elfogadva. Most a záró szavazáshoz értünk el, elektronikus úton megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 21 ö, ö, ö, pozitív szavazattal, négyen ellene szavaztak, senki nem tartózkodott. Gratulálok Tomszen asszony előadónak a munkához. Nem tudom. Köszönöm. Most köszönöm, hogy ilyen kiváló módon működtünk együtt, minnyáján a szavazás alatt. Most a tízes napi rendőri pontra térünk át. A nők és férfiak egyenlőségét előmozdító Európai Uniós szakpolitikák hozzájárulása a fiatalkori bűnözés elleni küzdelemhez. Most megadom a vagyis most egy jelentés tervezetet fogunk megvitatni, az előadója a témának Anna Záborszka asszony. Itt egy saját kezdeményezésű jelentésről van szó, a döntést november 24-én a koordinátorok ülésén hoztuk, egy munkadokumentummal rendelkezünk, amelyet maga az előadó asszony terjesztett elénk. Eszmét cseréltünk szakértőkkel, meghívott szakértőkkel. Június 23-án került sor erre az eszmecserére. Az előadó a szövegében a családok, a szülők felelősségét emeli ki, és annak szükségességét, hogy a humán tőkébe és társadalmi tőkébe fektessenek be annak érdekében, hogy az ifjúkori, fiatalkori bűnözést meg lehessen előzni. Most megadom a szót az előadónknak, Záborszka asszonynak. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm, hogy bevezetőképpen, felvezette tulajdonképpen a saját kezdeményezésű jelentésemet amelynek eh, címe hogyan lehetne a fiatalköri bűnözés elleni küzdelem kapcsán tovább erősíteni a nemek közti egyenlőséget, és ehhez hogyan járulhatna hozzá az EU eh, politikája. Egy eh, közmeghallgatást tartottunk a közelmúltban erről a kérdéskörről, és ott nagyon érdekes hozzászólások hangzottak el. Arra törekedtem, hogy a jelentésembe beépítsek minél többet az ott elhangzottak közül. Szeretném azonnal elő, előre bocsájtani, hogy ez a téma nagyon ellenmondásos bizonyos szempontból, és ez a meghallgatáson is világossá vált, Bizonyos szempontból többen úgy ítélik meg, hogy a család nagyon nagy mértékben befolyásolja a fiatalkorúak fejlődését, és ez összefügghet a fiatalkori bűnözéssel is. Hogyha el akarjuk kerülni a félreértéseket, Nos, arra kell törekednünk, és én is ezt tettem a jelentésemben, hogy létre kell hozni nemzetközi hivatalosan elismert intézményeket, az ENSZ, az OECD, a Világbank, az Európai Uniós intézmények, az Európai Parlament, illetve az Európai Bizottság, a WHO, azaz az egészségügyi világszervezet, mindezek az intézmények tehetnének azért, hogy javuljon a helyzet a fiatalkori bűnözéssel kapcsolatban. Az elmúlt időszakban azért kapott egyen nagy figyelmet ez a kérdéskör, mert egyre több fiatalkorú követel bűncselekményt, szaporodik a bűncselekmények száma, nő az fiatalkorú elkövetők száma, másrészt pedig egyre fiatalabbak az elkövetők, az életkor egyre alacsonyabb, és az elkövetett bűncselekmények egyre erőszakosabbak az erőszak alkalmazásának a mértéke az, ami aggasztó, hogy egyre erőszakosabb bűncselekményeket követnek el, egyre fiatalabbak. Foglalkoznunk kell a család, a szülők, a gyermekek társadalmi környezetének a szerepével, hiszen ez a szerep nyilvánvaló. nagyon neves nemzetközi szervezetek által készített jelentések is tartalmazzák ezeket a megállapításokat. Azután foglalkozom a jelentéseimben azzal is, hogy mennyire biztonságos az a család, ahol a gyermekek felnőnek, stabilak-e a család életének gazdasági alapjai, azaz garantálni lehet-e, hogy egészséges környezetben nő fel a gyermek. Ugyanis a gyermekek, a fiatalok, hogyha biztos alapokon álló családban nőnek fel, akkor a társadalomnak is stabil tagjaivé válnak. Ezért fontos, hogy a szülők a megfelelő feltételeket teremtsék meg ahhoz, hogy a gyermekük egy egészséges környezetben, nyugodt körülmények között nőhessen fel és fejlődhessen. Fontos, hogy foglalkozunk a felnőttek, azaz a szülők munkaerőpiaci helyzetével, hiszen a szülők számára nagyon fontos, hogy össze tudják egyeztetni a munkát és a családot. Erre szerettem volna felhívni a figyelmet. Szerettem volna rávilágítani arra, hogy nagyon gyakran elhanyagoljuk ezt a szempontot, nem szentelünk neki elég figyelmet. Nem sokára megbeszéljük majd a fejlentést is, amelynek tárgya az internet által az internet veszélyei a gyermekekkel kapcsolatban, hiszen különösen abban a szempontból, hogy az interneten ott van a gyermek pornográfia, és ez is természetesen összefügg azzal, hogy milyen nagyon fontos szerepe van a családnak. Ahogyan a meghallgatáson is hallottuk, a gyermekek elleni erőszak elkövetői nem csak felnőttek, nem mindig a felnőttek, hanem gyermekek is vannak, gyermek társaik elleni erőszakos bűncselekményeket elkövetők között, akár szexuális bűncselekmények elkövetői között is. És a jelentésemben szerettem volna arról is szólni, hogy a tagállamok felelősségét nem lehet tagadni. Nem lehet központosítani ezen a területen, nem lehet az egész felelősséget az Európai Unióra hárítani ezen a területen. Az Európai Unió azonban felléphetne, talán aktívabban is, és nagyobb támogathatást adhatna tagállami kezdeményezéseknek. Itt gondolok például projektek finanszírozására, akár kormányok, akár civil szervezetek által megvalósított projektek kapcsán is, hálózatokat lehetne létrehozni az információ csere céljából, és a projektek lezárultával szükség lenne ezeknek az értékelésére is. Röviden még a szülői kötelezettségekről és jogokról is szeretnék szólni. Az teljesen világos, hogy a család itt a legfontosabb szereplő a felnövekvő gyermek számára, de nem egyedül a családtól és a szülőktől érik hatások a gyermekek, és nem is mindig a döntő befolyást fejti ki a család vagy a szülők. Az Európai Unióban éppen ezért nagyobb erőfeszítéseket kellene tenni az esélyegyenlőségi politikák támogatása érdekében. És itt nem csak a szülőkre kell gondolnunk, hanem mindenkire, aki a gyermekeket neveli, aki a gyermekekkel foglalkozik. Sokkal szélesebb társadalmi-gazdasági alapokra kellene helyeznünk ezt az egész kérdéskört, hiszen a gyermekek is egy nagyon széles társadalmi-gazdasági környezetben nőnek fel. Az Európai Parlament már több jelentést elfogadott ebben a témakörben, olyanokat, amelyben a demográfiai helyzetről van szó. Tudjuk, hogy elég súlyos a helyzet Európában, a demográfiai helyzet nem csak amiatt, hogy öregszik a társadalom, hanem amiatt is, hogy egyre kevesebb gyermek eh, születik. Eh, a gyermek eh, érték két valahogy jobban a középpontba kell helyezni az EU-ban. Itt nem csak arról van szó, hogy nagyon sok örömet jelentenek a gyermekek a szüleiknek, hanem azt is ki kellene emelni, hogy az egész EU gazdasági növekedése szempontjából is meghatározó az, hogy elég gyermek szülessen, csak a gyermekek biztosíthatják E, Európa jövőjét, és ezért nagyon nem mindegy, hogy milyen körülmények között hogyan e, nőnek fel, fejlődnek a gyermekek. Azok a fiatalok, akik e, bűnözővé válnak, nem e, csak hogy terhet jelentenek a társadalom számára, hanem a későbbiekben gazdasági szempontból is e, nagyon sok problémát okoznak, amiatt, hogy nem tudnak integrálódni a gazdasági folyamatokba, a munka e, folyamatokba, és ezért a későbbiek során is terhet jelentenek az egész társadalom számára. A Fiatalok szempontjából tehát meghatározó a családi környezet, és persze a legtöbb fiatal harmonikus, a fiatalok fejlődését támogató családban nő fel, és pozitívan járulnak eh, hozzá később életük során is a társadalom fejlődéséhez. De azért azt látnunk kell, hogy a fiatal kori bűnözés akkor is eh, növekvő tendenciát mutat és ez egyre nagyobb gazdasági és politikai problémát jelent az egész Európai Unió számára is. Úgy gondolom, és arra törekedtem a jelentésem írásakor, sajnos nem halljuk, a mikrofon egy kicsit elhallgatott. Tehát arra törekedtem, hogy az Európai Parlament dolgozzon ki egy ajánlást a tagállamok számára, és ebben mondja ki azt, hogy gazdasági megfontolások ból is rendkívül fontos az, hogy a szülők hogyan biztosítják a gyermekeik zavartalan növekedését és fejlődését. Tehát a gazdasági szempontokkal is foglalkoznunk kellene azzal, hogy mit jelent a gazdaság számára akkor, hogyha a család jól felkészíti a gyermeket a felnőtt életre, hogyha a gyermekből tisztességes ember lesz, és nem bűnöző. Milyen gazdasági következményei vannak ennek, ezt is értékelni kellene, abból kiindulva, hogy milyen különbségek vannak negatív, illetve pozitív környezetben felnövő gyermekek között. Visszatérnék az első mondatomra, hogyha azt várjuk el a szülőktől, hogy a szülői kötelességüknek eleget tegyenek, akkor másik oldalon arra is gondolnunk kell, hogy a szülőknek jogaik is vannak. És azt is biztosítani kell, hogy a jogaikat gyakorolhassák, érvényesíthessék. Azaz a pénzügyi függetlenség is egy ilyen jog. meg kell tudni akadályozni, hogy külső negatív hatások érjék a gyermekeiket. Ennyit szeretném volna elmondani. Köszönöm a kollégáknak, akik észrevételeikkel segítették a munkámat, a gondolataikat, és örömmel várom a most következő eszmecserét. Köszönöm szépen, Zaborszka asszony. Megítom a vitát. Kosta asszony az első a hozzászólók listáján. Köszönöm szépen, elnök asszony! És szeretném megköszönni a jelentéstevőnek, Anna Zaborszkának is, hogy elkészítette ezt a jelentést, ami valóban nagyon sok eh, fontos eh, megállapítást eh, tartalmaz. Véleményem szerint képviselhető az a nézet, hogy Európának és a tagállamoknak magasabb szinten kell felelősséget vállalniuk ezen a területen, hogyha figyelembe veszük azt, hogy milyen konkrétumokkal szembesülünk, mennyi idő marad a családban, amit együtt tudnak eltölteni a családtagok, mekkora felelősség terheli a szülőket a gyermekük zavartalan fejlődésért, és ez hogy függ össze azzal, hogy mennyi időt tudnak otthon tölteni. A legfontosabb kérdés talán az, hogy a gyermekek gondozása, ellátása továbbra is prioritás kell, hogy legyen. Ez több EU dokumentumban is így szerepel. De, és a klasszikus gazdasági mutatók mellett most egyre többet hallunk arról, hogy egyfajta láthatatlan munkát is figyelembe kellene venni mégpedig az, hogy hogyan történik az új nemzedékek szocializációja, emberré nevelése ez a tényeződik kimarad a számításokból, és azok, akik ebben meghatározó szerepet játszanak, ezt a hozzájárulást nem látják sehol értékelve. Azt hiszem, fontos a fiatalok szervezeteinek a szerepe is, tehát a család mellett vannak más szervezetek is, amelyek tehetnek valamit a fiatalokért ezek a szervezetek biztosíthatják azt, hogy a szabadidőt hasznosan töltsék el a fiatalok. A legkülönbözőbb eh, területeken működnek ilyen eh, ifjúsági szervezetek, és ezek megkönnyítik a családok eh, feladatát. Nagyon érdekes, hogyha megnézzük az Eurostat néhány statisztikai kimutatását. Például, ahol azt találjuk, hogy a háztartásoknak milyen a hozzájárulás a társadalom fejlődéséhez, illetve hogy mekkora a társadalmi költsége annak, hogyha a családok nehéz helyzetbe kerülnek, vagy különösen, hogyha a gyermekeket egyedül nevelő nők súlyos körülmények között élnek sokkal nagyobb rugalmasságra lenne szükség, így például a munkaidővel kapcsolatban a rugalmasabb eh, munka eh, körülményeket eh, támogatni, és kellene, és egyre inkább el kellene terjeszteni, hogy jobban össze lehessen egyeztetni a gyermekek nevelését és a munkát. Meg kellene próbálnunk jobban megérteni azt is, hogy milyen más egyéb feltételek kell, hogy teljesüljenek ahhoz, hogy egészségesen fejlődjenek a fiatalok, és ne váljanak bűnözővé, hogy megszüntessük ezeket a patológikus tüneteket a társadalomban. Itt, ha különböző függőségekről is beszélnünk kell, az alkohol, a kábítószer függőségről, azután arról, hogy talán nem figyelünk oda eléggé olyan egyreinkben elterjedő élet stílusokra, amelyeket a piac felerősít az alkoholfogyasztás, a kokain vagy más kábítószer fogyasztásra is egyre kevésbé figyelünk oda, pedig ezeket nagyon komolyan kell venni. A helyzet nagyon komoly, és a munkaviszonyban egyre inkább elterjednek a mm, különleges és a bizonytalan formák. Azután a korai iskola elhagyó problémáira is nagyon oda kell figyelnünk, hiszen ez is növeli annak a veszélyt, hogy valaki bűnöző pályára téved. Fel kell szólítanunk a tagállamokat arra, hogy nagyobb támogatást adjanak a családoknak, hogy gondoskodjanak arról, hogy ne hagyják el eh, a eh, ilyen nagy számban gyerekek az iskolát, még mielőtt befejezték volna a tanulmányaikat. Egy hálózatot eh, kellene létrehozni, valamilyen segítő hálózatot, amit, amely támogatást adna a családoknak. És azt hiszem, hogy szükség lenne arra is, hogy ez a háló sűrűbb szövésű legyen, és többeket felfogjon. Itt elég sok a törékeny család, és nagyon sok szereplő kap hatna itt nagyon fontos szerepet, hogy, hogy abban, hogy csökkentsük a családok függőségét, fiat, Hagy mondjuk egy példát, például Oroszországban már évek óta nagyon sokat beszélünk arról, hogy hogyan kellene fellépni hatékonyabban a fiatalok alkoholfogyasztása, túlzott alkoholfogyasztásával szemben. Az olasz fiatalok visznek a legtöbbet egész Európában és a kormánynak tenni kell valamit, és erre szeretném az EU intézményeket is felhívni. Köszönöm szépen, Koszta asszony, Színészkén asszony kapja szót. Köszönöm szépen. Elnök asszony, nagyon rövidre kell fognom magam, és sajnos a felszólalásom után el kell mennem, ez nem nagyon udvarias, de nagyon hosszan beszéltek előttem. Sajnos a korábbi vitákban nem tudtam részt venni. Mert ha meg tehettem volna, akkor a jelentés lényegre törő voltára kérdeztem volna rá, hiszen meg kell kérdeznünk, hogy miért felel az Európai Unió, és miért nem. Nos, némiképpen félrevezet a néppárt álláspontja, hogyha megnézem az alapjogok, másrészt a családjogokra vonatkozó ügyeket, amelyeket a napirendbe akartunk venni az elmúlt egy-másfél évben, akkor meglehetősen inkonzisztensnek tartom a néppárt álláspontját. Például a néppárt <clears throat> úgy gondolja, hogy az LGBT családokkal nem kell foglalkozni, vagy pedig az egyedüli háztartásokról, vagy pedig a vállaszabadságról a köziskolákban, vagy akár a súlyos gyermekabúzus botrányok, olyan kérdések, amelyekről az néppárt szerint ezt a kérdést nem kell megvétetni a tisztelt házban, de azt viszont igen, hogy hogyan neveljék hogy ez szülők a gyermekért. Nos, hogyha valami a szülők kizárólagos jogköre, akkor az az, hogy hogyan nevelik a gyerekeiket. Nos, elolvastam ezt a jelentéstervezetet és itt az effektív parenting, a hatékony nevelés, vagy szülői viselkedés fogalma szerepel, ez pedig a moralitás egy bizonyos lát, beállítódást jelent a morállal kapcsolatban. Mindenkinek lehet persze elképzelés ezzel kapcsolatban, de az Európai Unióban ne döntsük el azt, hogy mi is a hatékony szülői viselkedés, az emberek hogy döntsenek erről maguk. Ezen felül van két-három bekezdés is a jelentésben, amely Elnök asszony, a modern időktől való félelmet jelen, jeleníti meg, és ez már majdnem hisztérikusnak tekinthető. Persze vannak veszélyek a társadalomban, mindig voltak, mindig lesznek. Nincsen a több veszély, mint tegnap volt vagy holnap lesz. Legyünk higgadtak, az Európai Unió pedig maradjon ki abban a kérdésből, hogy hogyan nevelik a szülők a gyermekeiket. Eh, Köszönöm szépen Sophie Intveld felszólalását. És Szencén asszony kapszót, Parancsoljon. pani Köszönöm szépen, elnök asszony. Igen, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Meg szeretném köszönni a jelentéstevő asszonynak ezt a jelentést. Sok érdekes ajánlást olvashattam ebben a jelentésben, de ugyanakkor nagyon sok szempont hiányzik, amely e témához tartozna bár, de nem kellőképpen jelenítik meg, vagy egész egyszerűen kihagyták. A mai magyarázatból ered a magyarázat, a tény, hogy a jelentéstevő csak a családra koncentrált a bűncselekmények megelőzésében lévő szerepükre koncentrált. Ám a jelentés más címmel rendelkezik, hogyha csak ez lett volna a címe, nem lenne baj. Mégpedig az Európai Unió szerepe. Az Európai Unió hozzájárulása. Tehát felmerül a kérdés, hogy milyen módon járulhatunk hozzá mi az Európai Unió e célhoz, és hogyha nem járulunk hozzá, meg kell vizsgálnunk, hogy mi a hiba. Valóban integrált és hatékony politikára van szükség a bűncselekmények megelőzése során, szükség van a családra, a család által nyújtott szociális és gazdasági háttérre, valamint szükségünk van arra a típusú képzésre is, és oktatásra is, amely segít a bűnözés megelőzésében. A jelentéstevő asszony a szülői ház felelősségéről beszél, vagy erre koncentrál, de az ifjúsági szervezetek, az iskolák, iskola és az általános civilizáció is fontos szerepet játszik a fiatalkori bűnözés megelőzésében. A szülői felügyelet nem elegendő ahhoz, hogy a fiatalokat megőrizzük, megóvjuk a bűnözéstől, hiszen a fiatalok függetlenségre törnek, és ez magától értetődő. És még az felelősség tudatuk teljével lévő szülők sem tudják ezt megakadályozni. Világossá kell tenni, hogy a család, az iskola és a szociális és gazdasági feltételek mind felelnek. Hadd mondok egy példát a sport területéről. Kitűnő tapasztalatainkat szereztünk a boxolók köréből, amikor az edzőnk, Stam úr, fiatal utcai bűnözőket vitt be az edzőterembe, és azt mondta, ne az utcán verekedjetek, bunyózzatok, rendezett feltételek között. Tehát az ifjúsági bűnözés elleni fellépés ben nem csak a szülőknek van felelőssége. Az egyenjogosítási politika a bűnözés elleni harcban nem írja le pontosan a kihívásokat. Egész egyszerűen nem szabad, hogy sémákban gondolkozzunk, és az ellenség képet is el kell kerülnünk. Empatikusnak kell lenni, különösképpen figyelemmel léve azon fiatalokra, akiknek nehézségeik vannak például az iskolában. Hogyha megfelelő készségeket és képességeket akarunk támogatni fiatalok körében, akkor ahhoz, hogy fellépjünk a fiatalkori bűnözés ellen, ezeket a készségeket kell támogatni, és az EU programjait is támogatni kell, hiszen a érintett személyek önértékelését is növelni lehet ezzel. Fontos, hogy a tanárokat is kiképezzük azért, hogy a gender kérdéseket az iskola rendszerben is figyelembe vegyék. A statisztikák arról beszélnek, hogy a fiatalkorú bűnözők hideg családi viszonyok között nőttek fel, és általában nem is tervezett, nem is eh, a világra szándékozott, eh, világra hozni szándékozott gyermekek ezek. Gyakran pedig maguk is a szülői agresszió, a szülői pedofília és a szülői erőszak áldozatai. A fiatalok gyakran kat gyakran saját szüleiktől is meg kell óvni. És csak és a fiataloknak megfelelő felvilágosítást kell adni a szexualitás rejtelmeiről, a nemi betegségekről és a nem kívánt terhességek megelőzési módozatairól. Nagyon sok probléma ered az úgynevezett patchwork családokból, ahol azt mondhatjuk a te gyereked, meg az én gyerekem. Nos, tehát Tehát nagyon fontos, hogy ne csak a szülőket eh, terheljük a felelősséggel, nagyon nehéz definiálni a szülői felelősséget. Nem tudom például, hogy a jelentésben mire gondolnak a makrogazdasági információk említése során, hogy kérdem én önöket, képviselőtársaim, milyen befolyással bírnak a makrogazdasági tényezők a fiatalkorú bűnözés elleni munkában. Ezért arra kérem a jelentéstevőt, hogy tisztázza ezt a bekezdést jelentésében mert nem értem. Valóban úgy állna a dolog, hogy a jobb gazdasági feltételek növelik a szülők érzékenységét ezen kérdések iránt. Nos, a tapasztalat azt mutatja, hogy nem áll fenn ez a kölcsönösségi viszony. Ezen felül a fiatalkori bűnözés nem szerinti megoszlásáról nem rendelkezünk statisztikával, és erre a statisztikára nagyon nagy szükség volna. Bizony, az is lehetséges, hogy más típusú bűncselekményeket követnek el a leányú gyermekek, és mást a bakfis fiúk. Ezen felül nagyon fontos hogy a szociális kérdéseket is megvitassuk, és együttműködjünk a civil szervezetekkel. Elnök asszony, észrevételeimet, módosító indítványaimat le is fogom írni. Úgy hiszem, hogy ez ideig túlon túl is a család szerepére